köszönöm jó estét kívánok mint tudják az internet és az új technológiák példanélkül álló forradalmat robbantottak ki, és az elektronikus kereskedelemhez kell igazítani a gazdaságunkat. Itt új kihívásokkal állunk szemben, az internetes kereskedelem, az új technológiák, az új lehetőségek még néhány évvel ezelőtt nem léteztek. Ez most már tény, és nem sokára ez már megkerülhetetlen eszköz lesz törvényhozóként a helyzet magaslatán kell állnunk, és megfelelő jövőképpel kell rendelkeznünk, eszközöket kell nyújtanunk az állampolgároknak, azért, hogy a holnapi forradalomhoz ők is igazodjanak. El kell kötelezni magunkat, és ezt vállalni kell, elő kell készíteni a terepet azok számára, vagy azon események számára, amelyek majd most fognak bekövetkezni az akadályokat el kell hárítanunk. Az elektromos kereskedelem nagyon jó eszköz, és ez javítja a gazdaság versenyképességét, erősíti a belső piacot. Ez eszköz, olyan eszköz, ami nagyon sok értéket tud létrehozni, és igazi lehetőségeket tud teremteni az állampolgárok számára, főként most a válságot figyelembe véve. Az EU intézményeinek vezetői mindent meg kell, hogy tegyenek azért, hogy az elektronikus kereskedelem bevezetődjön teljes mértékben Európában. Itt egyszerűsíteni kell a helyzetet, és a rendeleteket, a szabályzásokat egyszerűsíteni kell. Azért, hogy az állampolgárok valóban hasznosítsák ezt a nagy lehetőséget, és versenyképesek legyenek a világpiacon energikusan fel kell lépni, és meg kell hozni az intézkedéseket azért, hogy ne maradjunk le a versenytársak mögött. Azt javaslom, hogy itt a határon átnyúló e kereskedelmet mozdítsuk elő, és ezzel a belső piacot is integrálni tudjuk az elektromos kereskedelemnek köszönhetően. Azt javasolom, hogy javítsuk az internethez való hozzáférést Európában, javítsuk a fogyasztók bizalmát, legyen európai minőségi címke, és információs kampányokat is indítsunk azért, hogy a felhasználók ismerjék a jogaikat, és tudják, hogyha probléma van, hova kell fordulni. Itt egyébként védeni kell a tulajdonosokat és a felhasználókat is, és meg kell könnyíteni azt, hogy online tudjanak értékesíteni a tulajdonosok. A fizetést is könnyűvé kell tenni. Itt a tervben azt is alá kell húzni, hogy javítani kell a kiskorúak védelmére vonatkozó intézkedéseket, akkor, amikor ők használják ezeket a hálózatokat. Olyan szabályokat kell elfogadni, amelyek már a mostani helyzetre is vonatkoznak. Az EU és a vállalkozók versenyképességét fogja mindez javítani, kell egy jó alap, amelyre akadályok nélkül építeni tudunk, és minél gyorsabban kérem a parlament támogatását azért, hogy folytathassuk ezt a kezdeményezést. Köszönöm szépen, most pedig a Catch the Eye procedúrát kezdjük meg. Öt hozzászólunk lesz, Rojtova asszony, Tikau asszony, Figurédo asszony, Paszka úr és Kelly úr. Elnézést kérek a többiektől, de írásba beadhatják a hozzászólásokat a procedúra alapján. Öné a szó. Köszönöm szépen, örömmel látom, mondja Rojtov asszony, hogy a jelentéstevő felhasználta az én jelentésemet is, vagyis a Fogyasztók Bizalma című jelentésemet. Az elkereskedelem növekedett, de a potenciálokat nem használták ki. Vannak olyanok, olyan kereskedők, akik elutasítják az online kereskedelem keretében más országok vevőit, vagy más árakat alkalmaznak, és ez olyankor történik, amikor a törvényhozói korlátok még mindig léteznek. Örömmel látom, hogy a jelentéstevő olyan javaslatokat tett, amely segítségével a fiatalokat is védeni lehet az internet használat során, a pornográfia, alkoholvásárlás, szerencsejátékok, vagy egyéb számukra káros gyakorlatok. Hogy védeni kell a veszélyes tartalom ellen a fiatalokat a jövőben is. Pikau asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, alapvető fontos, hogy a fogyasztók bízzanak a tranzakciók biztonságában, mert csak így fejlődhet ez ki, és egy jobb teljesít, jobban te, működhessen a belső piac fontos az infrastruktúra, a szolgáltatások biztonsága szempontjából, hogy ezek pán-európai szolgáltatások legyenek, és a kereskedelem is ilyen lehessen. Nagyon gyorsan létre kell hozni egy európai hatóságot, ami az interoperabilitást biztosítja az elektronikus aláírásokra vonatkozóan. Konkrét intézkedéseket várunk a bizottságtól úgynevezett elektronikus számla kibocsátással, hogy garantálhassuk azt, hogy az elektronikus számla 2020-ig az egész Unióban bevezetésre kerül. 2015-ig reméljük, hogy a közbeszerzéseknek legalább 50%-a is elektronikusan fog majd történni, úgy úgy, ahogy ezt Manchesterben elfogad, elfogadták 2005-ben az e-government ülésen. Figueiredo asszony következik. Elnök úr, az elektronikus kereskedelemről van szó, három kérdést érintenik, amelyet fontosnak tartok, és amit tisztázni kell. Először is arról, hogy a fogyasztók védelmét és a szerzői jogokat egymással összhangba kell hoznunk. A második dolog, a gyermekek jogét védeni kell. Az elektronikus kereskedelmet is védeni kell. De természetesen a gyermekek jogát semmiképpen ö, kockáztathatjuk, ez nem ö, szabad, és éppen ezért az elektronikus kereskedelmet biztonságosá kell tenni. A harmadik kérdés pedig a bizottsági célokkal kapcsolatos, a széles sávval kapcsolatban. Ö, minden európai állampolgár számára hozzáférhetővé kívánja tenni 2013-ig a szélesságú internet kapcsolatot. Jó, tudjuk, hogy körülbelül vagy legalább 30%-a a családoknak egyáltalán nincsen internet hozzáférése még, és a lakosság körülbelül 20%-a az Európai Unióban szegénységben él. Hogy akar akkor a bizottság, hogy akarja ezt a célt garantálni, hogyan akarja biztosítani azt, hogy a szélesávú internet eh, mindenki számára megfizethető legyen? Pászká úr. Tisztelt elnök úr, ez a jelentés azokkal a követelményekkel foglalkozik, amik szükségesek az internet értékesítés biztonságához. De különböző országokban különböző kultúrák vannak. Vannak országok, ahol bizonyos gyógyszertermékek szabad piac, szabad forgalmazások, más országokban ugyanazok a termékek receptkötelesek. Van, ahol a bizonyos pornográf termékek is szabad forgalomba kerülhetnek, máshogy ez tilos de nagyon általános megközelítéssel, amivel megnyitjuk az elektronikus piacot, arra is gondolkodni kell, hogy hogyan védhetőek azok a szabályok és azok, a, amiről úgy gondolják, hogy védeni kell, és a gyerekek különösen. Köszönöm, Sean Kelly úr. Az elkereskedelem rendkívül lukratív volt, hasznos mind a vállalkozások, mind pedig a fogyasztók számára. Ez fontos. Az elektronikus jegyértéketisítés például a sportrendezvényekre és egyéb helyszínekre azonban csillagászati árakon kerülnek értékesítésre. Tudom például, hogy nálunk a múlt héten a futball döntők voltak, 70 euró volt egy-egy, egyetlen egy embert sem, le, sem értékesíthetett egy meghatározott árfögyött jegyetet, jegyet az interneten. Ennek ellenére ez szabadon, mint egy 500 eurós áron lehetett értékesíteni. Volt rá ugyan kereslet, de úgy gondolom, hogy ez olyan gyakorlat, amely tisztességtelen és nem segít senkit. Ez az elektronikus kereskedelem árnyoldala, ami alapvetően pedig hasznos a fogyasztók számára. Köszönöm. De Höcht urat kérem meg a bizottság részéről. Mr. President and... Uh, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Először is szeretnék köszönetet mondani Arias Cseveria úrnak, aki a jelentést készítette, és az egész parlamentnek, hogy az elektronikus kereskedelem témájával ilyen átfogóan foglalkoztak. Időszerű ez a kérdés. Az elektronikus kereskedelem még sok kereskedő és fogyasztó számára nem valóság. Az e- elektronikus kereskedelem ugyanakkor aggasztó is bizonyos területeken. Első készből származó tapasztalatok kellenek ehhez, egész Európában kellenek, elsősorban a kis és közepes vállalatok szeretnének és tudnak elektronikusan értékesíteni az interneten keresztül. Az, az akadályok, amelyekkel az állampolgár találkozik, az fontos, hogy a belső piac valóságá váljon. Mit tehetünk annak érdekében, hogy a belső piacon áthidaljuk az akadályokat, és hatékonyabb legyen ez a kereskedelmi forma? Nagyon sok ponttal már különböző politikák foglalkoznak, többek között a digitális agendában a két nagy út van, amit meg kell vizsgálnunk először is. Egyszerűsíteni kell az életet mind a vállalkozások, mind a fogyasztók számára. Ez lehet szabályok harmonizálásával, illetve a szerződések egységesítésével. Olcsóbb ez a, ö, ö, például a vállalatoknak, hogyha ö, át határon átnyúlva működnek például a számlázás, a szellemi tulajdonvédelme és egyéb területeken is a fogyasztók jogainak irányával foglalkozó irányelvel az IMCO szakbizottság fogozott. Egyszerűsíthetjük az életét a fogyasztónak azzal is, hogyha egységesítjük a szabályokat, és például ugye a szolgáltatási irányelv tiltja a földrajzi alapon történő diszkriminálását a fogyasztóknak könnyebbé tehetjük az állampolgároknak és a vállalatoknak, hogy a közigazgatással lévő ügyeiket rendezzék, úgyhogy egyablakos megoldásokat kínálunk. Fontos a digitális ágenda ahhoz, hogy egységes megközelítést alkalmazzunk minden digitális kérdésben fontos megvizsgálni azt, hogy egy megbízhatósági jegyet, védjegyet kidolgozzunk, illetve az online szolgáltatásokkal kapcsolatos csugokat. Olyan jogokról van szó, amelyek nem működnek a gyakorlatban, azok, fel, azok haszontalanok alacsony költséggel és gyorsan kell lehetővé tenni, hogy az állampolgár vásárolhasson az interneten. Meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet ezt javítani, és egy konkrét javaslattal kell előállni a vitás kérdések megoldására is. Ez 2012-ig szám az is szándékunkban áll, hogy biztosítsuk a fogyasztót, hogy egész unióban megfelelő megoldásokat kapjanak, és a kollektív megoldásokat is 2012-re irányoztuk elő. Tudjuk, hogy a közhatóságok foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, ez is erősíti a bizalmat. A nemzeti hatóságoknak együttműködnek azért, hogy a törvénytelen gyakorlatot kizárják az internetről Korábban a hónap elején elindítottunk egy átfogó tanulmányt az elkereskedelemről. 2011-re meg lesz a közlemény, amelyik foglalkozik majd az elektronikus kereskedelmi irányelvel, és ez jobb szabálybetartást fog majd eredményezni. Még egyszer köszönöm mindazoknak, akik részt vettek ennek a jelentésnek az elkészítésében, és elnézést kérek azért, hogy Dali úr személyes okok miatt nem tud jelen lenni. Thank you, Commissioner. Köszönöm biztos úr. Ecseveria úrnak pedig megköszönjük a jelentést, és az összes hozzászólóknak is. A következő napi rendi pontunk Galló asszony jelentése